Es. Nézzük a következő témánkat. Salvador. A vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye. Először is a jelentéstevőknek fogom megadni a szót. Jurek úr az első, egy perc. Pani przewodnicząca, pani i panowie posłowie. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Salvador szabad, demokratikus ország, amely az emberi élet védelmét tűzte ki célul. To państwo chce <coughs> bronić życia i dlatego jest Többben is emlékeztetnek erre a Freedom House is például. Ez az ország azért lett a támadások célpontja, mert az emberi életet próbálják védeni. Ennek véget kell vetni. Itt ebben a házban arról beszélhetünk, hogy hogyan tudjuk gyakorlatban védeni az emberi életet, hogyha ezt erről beszélhetünk. Írország, Málta, Lengyelország, ez e, a téren jó példával járnak elő. Salvador most csatlakozott, El Salvador most csatlakozott ezen országok sorához. Lengyelországban azt szeretnénk, hogy az én hazám még biztonságosabb hely azok számára, akik az életvédelme mellett állnak ki. Ne támadjuk el Szálvadort, az emberi eh, életet védik, nem tesznek más. annan Köszönöm szépen. Most pedig Scott Cato asszony következik egy perc szintén. Microphone, please. Oh, I In September I visited Ilopango. Szeptemberben jártam a az egyik szalvadori börtönbe az Eurolat látogatás során, és megdöbbentett az, amit láttam. A nőket bebörtönöznek, ellopják az életüket, mert nem kíván terhességet élnek át, vagy mert vetélnek, vagy megerőszakolták őket. A nemi alapú erőszak egy komoly probléma El Salvadorban, ahol minden harmadik órában megerőszakolnak egy nőt, és a nemi erőszak, valamint a vérfertőzés gyakran terhességet okoz. 1998 óta totálisan illegális az abortusz, még akkor is, hogyha nem életképes a magzat, vagy a nő élete veszélyben van. 14-en haltak meg az elmúlt időszakban szülés közben, eh, illetve abortusz kapcsán. Eh, tudjuk, hogy eh, a szalvadori kormány akarja növelni, akarja javítani ezt a helyzetet, és az európai diplomaták is támogatást nyújtanak az igazságtalanul bebörtönzött nőket, nőknek. Reméljük, hogy Teodora del Carmen Vázquezhez hasonló nők, tehát ez az állásfoglalás megsegíti, akiknek, akiknek kegyelmet kell biztosítani addig is, amíg a törvényt megváltoztatják. Kiitokset eh, Molly Scott Köszönjük szépen! Scott két asszonynak. A következő hozzászólónk Orbán Kreszpaura, egy perc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Teodora Vázquez, Evelina Hernández, és az összes olyan nő szabadságát követeljük most, akiket El Salvadorban bebörtönöztek, azért, mert halva született a gyermekük, vagy mert vetélésen, vagy művi vetélésen estek át úgy gondolom, hogy azonnali jelleggel legálisá kell tenni az abortuszt El Salvadorban is, illetve az összes többi olyan országban a világon, ahol ezt betiltották. Nagyon fontos a szexuális, illetve a reproduktív jogok garantálása. Úgy gondolom, hogy ha ezt nem garantálják a nőknek, ez a nők elleni erőszak egyik formája, illetve a méltóságukat és az alapvető jogaikat nem tartják tiszteletben. A nemek közötti egyensúly csak, egyenjogot csak úgy lehet létrehozni, hogyha a nők a testük felett szabadon rendelkezhetnek. Az EU-ban és a tagállamokban is az a feladatunk, hogy az abortuszt az összes, a világ összes országában az abortusz eléréséért, legális eléréséért az összes országban harcoljanak. Függetlenül attól, hogy Európáról van szó, vagy a világ bármelyik más országáról. Eh, Köszönjük Miguel Urbán crespo Köszönjük Miguel a hozzászólását, most pedig Becerra, Becerrecse asszony következik. El Salvadorban minden egyes esetben tiltott az abortusz, akkor is, hogyha a nem kívánt terhesség eh, erőszak eredménye azokat a nőket, akik abortuszon esnek át, vagy akár halvaszületés vagy vetélés miatt a nőket börtönbe sújtják. Evelyn Hernándezt megerőszakolták, halva született a gyermeke, de, és ezután 30 évre börtönre ítélték. Nagyon sok ilyen nő él a szelvadéli börtönökben, nemrégiben eh, hozta, hozott meg az elszálvadori igazságszolgáltatás egy hasonló döntést. Azt gondolom, hogy ez a legerőszakosabb rezsim ilyen szempontból. Nagyon fontos az, hogy felszólaljunk ez ilyen típusú büntetések ellen. Azt gondolom, hogy az ilyen típusú büntetésekkel csak gátolják ennek az országnak a fejlődését az, hogy ilyen extrém módon penalizálják az abortuszt, ezáltal azt gondolom, hogy a nők egészségének tesznek nagyon rosszat. úgy vélem, hogy az ENSZ főbiztosának kérését nekünk is alá kell támasztanunk, illetve ezt meg kell támogatnunk. Tehát ezekben az esetekben, például az elszalvadori jogszabály esetében ennek a jogszabálynak a felülbírását, kell kérni. Köszönöm szépen Beszerre Beszterrecse asszonynak. Szorája Poszt következik. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony a szalvadori hatóságoktól megkérdezem, hogy hogy merik hogy mernek döntést hozni nők életéről, testéről, hogy lehet egy vetélést kriminalizálni. Mi eh, parlamenti képviselők demokratikus eh, eh, emberi jogi szemlélettel fellépünk az önök jogsértése ellen. Az államoknak és az egyházaknak nincs joguk megsérteni a méltóságunkat. Az én testem az én testem, és én dönthetem el, hogy abortálok vagy nem. Minden nőnek joga van, hogy ezt a döntést meghozza magától, a maga számára. Mi kiállunk azon nők mellett, akiket ezek a törvények sújtanak a szalvadori hatóságok engedjék szabadon ezeket a nőket, változtassák meg azokat a törvényeket, amelyek alapján a kórházaknak fel kell jelenteni ők ezeket a nőket, és a mi állásfoglalásunkban minden erőszak ellen fellépünk, illetve nőket ért emberi jogi jogsértés ellen. Egy határozott feminista politikusként a Nemzetközi Szolidaritás pártján állok. Minden nővel mindannyiunknak jár a jog, hogy dönthessünk a testünkről és az életünkről. Most híreket hallottunk Teodora Vázquezről, akinek az ítéletét nem vizsgálták felül, tehát hatályban marad a 30 éves börtönbüntetése. Ez guztustalan Jurek úrtól pedig azt kérdezem, hogy a 30 év börtönt ön igazságosnak tartja? Hogyan tekintheti ezeket a nőket bűnözőknek? Szégyen, szégyelje magát. Róva Post, teille on esitetty sininen kort. Köszönjük szépen posztasszonynak. Egy kékkártyás kérdést kapott, ezt elfogadja, posztasszony? A téle sinisen kor. Luke úr szeretne önnek föltenni egy kérdést. Lüke úr, szeretne önnek föltenni egy kékkártyás kérdést, elfogadja? Nem, nem szeretném. Valitettavasti herra Lükke, rova postei hyväksyttet. Lüke úr, sajnos posztasszony nem fogadja el a kérdését prawo do odpowiedzi Folytassuk, akkor a hozzászólók listája szerint menjünk tovább. Volt egy kékkártyás kérdés, de posztasszony nem fogadta el a kérdést képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. El Salvador van most napi rendén. Kis közép-amerikai ország. 1988-ban eh, törvényileg tiltották be az abortuszt. Ez azt jelenti, hogy még egy megerőszakolt nő sem vethet véget a terhességnek, nem vetheti magát alá abortusznak. El Salvadorban ez a törvény, illetve vannak értelmezése, figyelmen kívül hagyja a legalapvetőbb emberi elveket. A halvaszülés vagy vetélés után is bűncselekménnyel vádolnak nőket több éves börtönbüntetéssel fenyegetve, illetve büntetve őket. Nem kevés nő az öngyilkosságba menekül a börtön elől. Rengeteg ember életet veszít El Salvador a komplikációk következtében is. A vetélés vagy halaszülés után általában abortussal vádolják őket, ezért inkább nem mennek orvoshoz. Felszólítom az elszalvadori hatóságokat, hogy változtassanak a politikájukon, engedjék szabadon a börtönben sínlődő nőket, hiszen nem lehet bűncselekményt elkövetett bűnözőként kezelni e, ezeket a nőket. Jurek úrnak pedig annyit üzenek, hogy remélem, hogy az elszávodori törvényekhez soha nem fog hasonlítani e, Lengyelország e, joga és alkotmánya, hiszen lengyel nők százezrei nem véletlenül vonulnak utcára. Herra Jurek on esittänyt teille sinisen kortin. Jurek úr, szeretne önnek feltenni egy kék kártyás kérdést. Ezt elfogadja, Kozlovszka asszony? Igen. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a képviselő asszonynak, hogy elfogadta a kérdésemet. A gyerek a nő testének része, ezt hallottuk. Ez az önök politikának is része. Miért nem reagál, amikor ilyesmit mondanak? Ez az önök politikájával is szembe megy. A, a, az élethez való jogot ugyanis sérti ez a megközelítés. Kozlovszka asszony, köszönöm szépen. Tisztelt kollega, három kivételt ismer a lengyel jog és az elszálvadori törvényel pont az a baj, hogy nincs kivétel. Azt hiszem, hogy a sajátos körülményeket is figyelembe kell e, venni. Kiitos. Sitten siirrymme ryhmien puu. Köszönöm szépen. Most a frakciók következnek. Először a szocialista frakció nevében Francisco Assis következik. Muito obrigado, Sr. Presidente. Teodora del Carmen Vázquez. Köszönöm, elnök asszony. Teodora del Carmen vázquez eh, tíz éve börtönözték be, 30 éves börtönbüntetést kapott. Mit tett? Eh, egész egyszerűen halva született eh, a gyermeke. 17-en vannak még hasonló helyzetben a börtönben. Jó dolog, hogy az Európai Parlamentben ilyen határozottan kiállunk érte, és a többi nőért, akik ezt a szörnyűséget elszenvedik, a 17-ek csoportja mellett, akik ugyanilyen hosszú börtönbüntetéseket, évtizedes börtönbüntetéseket kaptak vetélésért. Az európai hatóságok fellépése javíthatja az ő helyzetüket, és én magam is egy üzenetet intéznék a szalvadoriakhoz, akik elkezdtek meg beszélni újra az abortusz dekriminalizálásáról. A civil társadalomnak a civil társadalom büszke lehet magára, hogy a parlamentbe sikerült egy tisztességesebb, emberségesebb abortusz törvényjavaslatot benyújtania. Remélem, hogy a szalvadori hatóságok előrelépnek ebbe az irányba, és megszabadulnak ettől az embertelen, kegyetlen büntetéstől. Köszönöm szépen, Assis úr. Linár képviselő következő. Köszönöm, elnök asszony. A konzervatív erők Szalvadorban inkubátornak tekintik a nőket és a lányokat. Úgy gondolják, hogy eh, helyes dolog, 2-8 év börtönnel sújtani a vetélést, és 50 év börtönnel az abortuszt. Ez eh, egy szörnyűséges eh, rémálomnak hangzik, de valójában ez a valóság a szalvadori nők és lányok eh, számára 2017-ben. Azok, akik úgy gondolják ebben a házban, hogy nem a mi dolgunk ez ellen fellépni, és hogy itt valójában embereket, emberéleteket mentenek meg, felteszem a kérdést, hogy hány eh, nőnek és lánynak kell meghalni, mielőtt megváltozik eh, a helyzet. Ehm, eh, cinikus dolog a gyilkosságot védelmezni, én semmiképpen nem akarom magukra hagyni ezeket a lányokat és nőket. Köszönöm szépen, Linár asszony. Most pedig rendképviselő következik egy perc. Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Teodóra és Evelyn két olyan nő, aki elképesztő nehézségekkel kell, ott szembenézni. nem csak a vetéléssel, hanem azzal, hogy emberről is vádolják őket, és több éves börtönbüntetés vár rájuk. Az elszalvadori hatóságoknak azt üzenem, bocsássák szabadon Teodórát, Evelint és minden olyan nőt, akit vetélésért zártak be. A jelenlegi elszalvadori törvények elképesztőek. Egy olyan ideológia következménye ez, amely a patriarchális társadalom azon megközelítését alkalmazza, hogy ők e, saját ellenőrzésük van a női test felett. A nőteste a női, nem az állami, és főként nem azok a férfiak, akik azt hiszik, hogy tudják, hogy mit kell vele kezdeni. Az én testem, az én jogaim, a nőknek is vannak jogai. Köszönöm szépen, Reintke asszony. García Pérez asszony következik. Köszönöm szépen, de oda El Carmen 34 éves, és több mint 10 éve, 10 éve van börtönben. 10 éve van börtönben azért, amiért, amiért elvesztette gyermekét, koraszülöttként született a kislánya, és az elszálvadi hatóságok ezért 30 éves büntetést szabtak ki rá nem csak Teodora esetéről van szó, több mint 30 olyan nőről van szó, akik spontán vetélés miatt börtönbe kerültek és szabadságukat megvonták. Nem engedhetjük meg itt Európában, hogy a nőktől elvegyék a szabadságukat, hiszen a nőknek fel, meg kell adni azt a jogot, hogy a saját életükről dönthessenek. Emberi jogokról van szó, az európai külpolitikának, illetve az együttműködési politikának garantálnia kell a szexuális egészség jogát, illetve a reproduktív egészség jogát. Ez a mi, ez a mi harcunk, a testünkön keresztül valósul meg a szabadságunk, ezért a világ összes nő, nő, nőjének érdekében össze kell fognunk. Köszönöm szépen, García Pérez asszony. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Szárisztáv Polcsák. paní předsedající köszönöm szépen hogy szót kapok elnök asszony. amikor Gyurek úr befejezte a beszédét azt hittem hogy teljesen más témáról beszélt. nem szó, szót sem ejtett a nők iránti szolidaritásról, a spontán vetélés, illetve a halvaszülés büntetőjogi besorolásáról, erről nem beszélt. Én sem támogatom azt, hogy túl sok abortusz legyen, de bizonyos helyzeteket figyelem, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Én szeretnék szolidaritásomról tanúbizonságot tenni az elszalvadori nők irányában, akik a borzasztó jogszabályok következményeit meg kell, hogy szenvedjék, ezt el kell ítélnünk, minden tisztességes embernek itt ezt el kell ítélnie, még a lengyel dogmatikusoknak is. Marek Jurek. Polcsák úr, Jurek kollega szeretne egy kékkártyás kérdést intézni önhöz, elfogadja ezt? Ei. Selvä. Siirrymme sitten eteenpäin ja seura... Nem fogadja el. Jó, akkor folytassuk. A következő hozzászólónk Nikola Caputo parancs. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az abortuszról való vita mindig nagyon sok kérdőjelet vet fel, magunkba kell néznünk, hogy erre válaszoljunk, vallásos, vallási, illetve egyéb erkölcsi kérdések merülnek fel, és hát ez kódolva vannak ezek a dolgok a különböző jogszabályokban. Ugyanakkor vannak piros, vörös vonalak, amiket nem szabad átlépnünk, garantálni kell a nőknek a jogaikat. Az egyik restrikt, legrestriktívebb jogok, vagy törvényi rendszer El Salvadorban van ezzel kapcsolatban. Evelyn Beatrice Hernández Cruz 19 éves korában 30 évre ítélték, mert vetélésen esett át, és mindez egyébként egy nemi erőszaknak a következménye. Az Európai Parlament többször kinyilatkoztatta már, hogy a szexuális és reproduktív egészségükről a nőknek magá, maguknak kell tudni dönteni, illetve a biztonságos abortusz jogát garantálni kell minden nőnek, hogyha ez nem történik meg, akkor egy nagyon súlyos alapjogi sértésről beszélhetünk. Az Európai Uniónak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy szabadon engedjék azokat a nőket, akiket börtönre ítéltek csupán azért, mert egy spontán vetélésen vagy halva szülésen esek, estek át. Köszönöm. Notis Marias következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. El Salvadorban elképesztő dolgok történnek. A törvény azt mondja, hogy még a vetélés vagy a halvaszülés esetében is börtönbe kell zárni a nőket. Erről van most itt szó, és azt hiszem, hogy mindenki pontosan érti, hogy mi ezzel a baj. Egész egyszerűen nem lehet a halva született embriót, vagy a vetélés folytán elvesztett magzatot bármiféle módon az anya hibájának be tudni. Evelyn Cruz 30 éves börtönbüntetést kapott emberölésért. Ez azt hiszem, hogy megengedhetetlen, nők százai sínlődnek a börtönben ezen oknál fogva minden parlamenti képviselőnek el kell ítélnie ehhez El Salvadori gyakorlatot. Notis Marias. Ja, seuraava puhuja Ernest Ur. Köszönöm szépen Notis Mariasnak. Ernest Urtasun következik. Sí, gracias, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. 98 óta 98-ban több mint 120 nőt ítéltek el El Salvadorban olyan nők is vannak, akiket 30 évre ítéltek, függetlenül attól, hogy az egészségüket veszélyeztette a terhesség, vagy nem erőszak során jött létre a terhesség. Evelint 18 évre ítélték, Teodórát pedig 30 évre. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a mai napon az Európai Parlament ezeknek a nőknek a szabadon bocsátását kéri, ezt a helyzetet azonnal meg kell szüntetni. Nagyon messze vagyunk még sajnos ettől, mert jelenleg mert jelen, jelenleg elég rossz a helyzet, de azért vannak pozitív jelek, az a, az elszálvadori törvényhozásban elképzelhető, hogy meg fogják ezt a jogszabályt változtatni. Nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk ezért, ugye jövőre választások lesznek El Salvadorban, és ez egy igazi változás lehet, és remélem, hogy a nőket kiengedik a börtönökből, és remélem, hogy soha többé nőket azért nem fognak bebörtönözni, mert abortuszon esték át. Köszönöm. Köszönjük Ernest Urtaszonnak a hozzászólását. Még egy hozzászólást fog meghallgatni Kán úr. Madam President, since 1998 a 1998 óta büntetendő az abortusz bármilyen okból kifolyólag a, a, még a vetélést átélt nők is azt kockáztatják, hogy 50 év börtönt kapnak. Nagyon sok nő ellen indult eljárás, sokan belehaltak különböző komplikációkba a kórházban. Nem csak szenvedést okoz ez a nőknek és családoknak, hanem azt is hallottuk tegnap, hogy a bíróság fenntartja, hatályban tartja Carmen Vázquez 30 éves börtönbüntetését, ez mindenképpen egy visszalépés. A nők hozzáférése a szexuális és reproduktív jogokhoz, beleértve az abortuszt, az ő joguk. Ezért mi támogatjuk azt a törvényjavaslatot, amelynek célja Salvadorban dekriminalizálni az abortuszt. Emellett a kormányt arra hívjuk fel, hogy hirdessen moratóriumot a büntetések végrehajtására. Ez egy üzenet, nem vagytok egyedül, veletek vagyunk. Köszönöm. Köszönöm, Kán úr. Ügyrendi kérdés? Jurek úr, parancsolja. Elnök asszony. A házszabály 164-es cikk értelmében szeretnék reagálni. Köszönöm. Köszönöm, hogy megengedi. Elnök asszony, hogy reagáljak. Szeretném felhívni Soraya Post és Polcsák úr figyelmét valamire. Olyan adatok alapozzák, amit mondanak, ami az Amnesty International-től származik. Egy olyan szervezettől, amely abortuszpárti szervezet, nyíltan abortuszpárti szervezet amely úgy gondolja, hogy a magzatot a nő testéből biztonságosan el lehet távolítani. Hallgassák meg az elszalvadoriakat is, és ne az abortusz párti propagandára alapozzák a mondani valójukat. Mitä komissio on sanottava? Komissari vél. Jó, most pedig Vella úr következik a bizottság részéről parancsoljon. Thank you, Madam Speaker, President, Honorable Members. The EU Köszönöm, tisztelt elnök asszony, az EU tudatában van annak, hogy nők ellen indítok eljárást vetélés miatt. Az EU nem kommentál a bírósági ítéleteket, de az aggodalmat észleljük, hogy sok esetben el Salvadorban maximális börtönbüntetést rótak ki a vetélést átélt nőkre. A jogállamiság eh, az EU működésének egyik alapja, és a törvények iránti tisztelet. Eh, ez azt is jelenti, hogy az ártatlanság vélelme, az arányosság, a tisztességes eljárás, illetve a eh, védelemhez való jog minden büntető eljárás része kell, hogy legyen. Figyelemmel kísérve az eljárásokat helyi polgári csoportokkal is együttműködve, amelyek a nőket támogatják az eljárásokban. Az EU eh, támogatást nyújtott eh, ahhoz is, hogy emberi jogi szervezeteken keresztül kapjanak eh, jogi védelmet. A reproduktív szolgáltatások szükössége El Salvadorban szintén gátolja azt, hogy a vetélés problémáját kezeljék. Ennek a hálózatnak a kiépítése nagyban előmozdítaná a szalvadori körülményeket. Ez az EU egyik kérése. Emberi jogi szempontból az abortusz teljes tilalma aggasztó, különösen akkor, amikor fiatal lányok és nők élete van veszélyben, vagy megerőszakolták őket. A teljes tilalma az abortusznak más latinamerikai országot is jellemez. Az EU felveti ezeket a kérdéseket legmagasabb szinten Salvadorban is, és örülünk annak, hogy a kormány átfogó módon próbálja javítani a nők elkeserítő helyzetét több más kezdeményezés mellett az EU támogatja azt a sikeres programot, amely a Nők Városa nevet viseli, és amely ahhoz járul hozzá, hogy a nők és lányok hozzáférjenek szexuális és reproduktív szolgáltatásokhoz, illetve hogy fellépjenek a nemi nemeken alapuló erőszak ellen. Eh, az EU bátorítja El Salvadort és más érintett országokat arra, hogy folytassák ezeket az erőfeszítéseket, és hajlandó ehhez támogatást is nyújtani. Köszönöm. Kiitos komissári Vélalle, Ja nyt ilmoitan, että olen vastaanottanut keskustelun. Köszönöm szépen, biztos úr. Hat jogalkotási állásfoglalás tervezetet kaptam a frakcióktól. Ezzel lezárom a, lezárjuk a vitát, a mai nap során lesz a szavazás. 12 órakor következnek egyébként a szavazások, addig perekeztem az ülést.